Reggel szerdán kerül sor 9-től 13.30-ig és 15-től 19 óráig, majd pedig 21-től 24 óráig a napi rendet nyilvánosságra hoztuk, és rendelkezésükre áll az Európai Parlament internetes oldalán. Köszönöm szépen türelmüket, figyelmüket, és ezen berekeztem az ülést.